A következő napi rendi pont az a jezsek jelentés. Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közétetendő tájékoztató a téma. Maga a jelentés, magát a jelentést Jezsek közelő, elő, úr az előadó mutatja be. Capital Markets Union Elnök úr, tisztelt kollégák! Itt van előttünk egy konkrét példa arra, hogy hogyan lehet valamit jól felépíteni. A bizottság javaslata a tájékoztató kapcsán el akarja távolítani a szabályozói akadályokat, a kis cégek erről szeretné az egész eljárást egyszerűbbé, olcsóbbá tenni. Az Európai Parlamentben mi komolyan vettük ezeket a célkitűzéseket, több innovációval álltunk elő, hogy a prospektusra vonatkozó rendeletet jobban hozzáigazítsuk a jelenlegi környezethez. Növeltük azt a küszöböt, amíg, amíg, ameddig mentességet kapnának biztosítók, nem kerülnének-e hatály alá, lesz egy nevezett lájtosabb rendszer, amely a kisebb cégeket mentesíti. A trialógus tárgyalások során a szlovák elnökség alatt sikerült finomra hangolni, és az eljárást eljutottunk a kompromisszumig, és így minden kibocsátó számára megfelelő megoldás született. Egy millió euróra növeltük azt az összeget, amely, amely alatt a rendelet nem vonatkozik a kibocsátókra. Ez különösen kockázati tőke finanszírozást könnyít meg. A prospektusok kapcsolatban van egy nagyon merész koncepció, ami a kkv számára lehetővé teszi, hogy határon átnyúlóan is hozzájussanak külső forrásokhoz. A kis kibocsátók a tőkepiacokról juthatnak hozzám, tehát saját tőkefinanszírozáshoz, ahelyett, hogy idegen tőkebanki kölcsönfinanszírozáshoz kellene mindig folyamodniuk. Szeretnénk az információ, a tájékoztatást érthetőbbé tenni a befektetők számára. Ami a befektető védelmet e, illeti, megkönnyítettük a másodlagos kibocsátást egy áramvonalasított eljárással, minimalizáltuk a nemzeti kivételeket, derogációkat, így nő a harmonizáció és nő a verseny a belső piacon. Véleményem szerint a tőkepiaci uniónak ez a lényege. Harmonizált intézkedésekre van szükség, az EU-ban csökkenteni kell a bürokráciát a vállalatok számára, növelni kell a befektetővédelmet, és ösztönözni kell a tőkepiacok működését Európában. A kkv számára meg kell könnyíteni a tőkepiacokhoz való hozzáférést, mert ez hasznos az egész európai gazdaság számára, segíti a növekedést, és erre van annyira szükségünk, amikor annyira bizonytalan időket élünk eh, az egész glóbuszon. Köszönet illeti az előadót, az elnyék előadókat, a bizottságot, mindenkit, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a prospektussal kapcsolatos szabályozás megszülessen. Köszönöm szépen az előadónak. A bizottság képviseletében Dombrovskis biztos úré a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők! politikai, az, hogy a politikai megoldást elfogadták, egy nagy lépés, megkönnyíti a tőkepiacokhoz való hozzáférést a befektetők számára, és a befektetők számára biztosítja a tömör érthető e, tájékoztatáshoz való hozzáférést. Ez a tőkepiaci cselekvési terv egyik fontos része. Három év után eljött az ideje, hogy a tőkepiaci unió számára alkalmassá tegyük a e, prospektus reformot, az új szabályokat. E, sokkal messzebbre mentünk, mint az utolsó 2010-es reform idején. Az új szabályok, és remélem ebben, ebben ön egyetértenek, egy teljesen új EU prospektust hoznak létre, új regisztrációs dokumentum lesz a gyakori kibocsátók számára, és külön kezeljük a másodlagos kibocsátásokat. Az új prospektus szabályozás néhány fontos elemére hagy térjek ki. A KKV-k számára szeretnénk növekedési lehetőséget biztosítani, hogy olyan piacokon, ahol növekedési lehetőség van a KKV-knak, ott is tudjanak tevékenykedni. Az új prospektus küszöböt szinte meg megkettőztük 8 millióra, ez korábban csak 4 millió euró volt. Az ez alatti küszöb alatti kínálatoknál a helyi vagy eredeti kis cégek számára működő tőzsdéket lehet felhasználni a befektetőknek. A másodlagos kibocsátások kérdésevel is foglalkoztunk. Szinte minden részvény kibocsátás esetében foglalkozunk a másodlagos kibocsátások szabályozásával. Az ismeretlen kibocsátók kérdéskörét is szabályoztuk. Lesz egy úgynevezett gyorsított eljárás tíznapos határidővel, így lehetővé válik, hogy nagyon gyorsan az úgynevezett piaci ablakokat, réseket kihasználják a befektetők. Még egyszer köszönöm a ezzel a dossziéval kapcsolatos kitűnő munkát. Thank you. Köszönöm szépen. Alelnök úr, köszönöm a hozzászólását a néppárti frakció nevében. Van der Kandelere úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! Az Egyesült Királyság távozásából az EU elveszti a legnagyobb tőke piacát. Erre reagálhatunk félelemmel, vagy tekinthetjük ezt egy riasztásnak, két sebességgel nagyobbra kell kapcsolni, hogy meg kell valósítani az Európai Tőkepiaci Uniót. Befektetésekre, beruházásokra van szükség, de ehhez a beruházási klímát kell mindenek előtt jelentősen javítani. A prospektussal kapcsolatos szabályozás lényege az, hogy még túlzottan a banki finanszírozásról függenek az európai vállalatok, csak 20%-uk keres tőkét a beruházóknál, befektetőknél, pedig nagyon nagy lehetőségek vannak az ilyen eh, saját tőke finanszírozásnak. A túl nagy lépés ez még eh, a KKV-k számára, és egy fontos eh, akadály az, hogy túl magas költsége jár a tájékoztató elkészítése. Ez egyfajta már telefonkönyv, nagyon vastag, és a beruházás befektetők ezt nem tudják eh, kezelni, ezért egyszerűbbé kell tenni. A kibocsátásokkal kapcsolatban az egy eh, milliós eh, küszöb, az ez alatti fentesség mindenképpen jó, ez segíti a kisebb vállalkozásokat. Kollégák, a prospektus rendelet egyedülálló lehetőség, sokkal egyszerűbbé tudjuk tenni a KKV-k és a növekvő vállalkozások számára a tőkebevonást, de még messze vagyunk attól, hogy megvalósuljon az Európai Tőkepiaci Unió. Hatékonyabb fizetésképtelenség és szanálási szabályozásra van szükség, és az Econ, amelyben én voltam ennek a felelős, ez kell, hogy ezzel elmélyültebben foglalkozzon. Holnap pedig remélem, hogy megszavazzuk ezt a hatékonyabb prospektus szabályozást. Thank you very much indeed. Thank you. Köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták nevében Gilla. Köszönöm szépen, alelnök úr, kedves kollégák, gratulálni szeretnék az előadónak, ezek kollégának a jelentés elkészítéséhez. Számomra és a frakcióm számára ez számos prioritást teljesít. Csökkentsük a jogi költségeket, a bürokráciát, a gyakorlati átültethetőséget, és biztosítsuk tagállami szinten és erősítsük a likviditást az intézményi befektetők részéről, és és a tagállamok közötti negatív versenyt is leállíthatjuk. Alapvető fontosságú volt az, hogy megállapodjunk a kis és vállalatok számára a növekedési kilátás erősítésében. Az egész EU-ban egy standardet, egy harmonizált dokumentumot használhatnak a kis és középvállalatok a tőkevonzás érdekében. Ez egy egyszerű dokumentum, ami alapján a KKV-k tényleg egyszerű módon az egész EU-ban tudnak tőkét gyűjteni. Nagyon fontos a crowdfunding, a felhőalapú finanszírozás és mindenemű újfajta finanszírozás bevonása a tőkepiacon. Azt gondolom, hogy ez egy zsilip a tőkepiac felé, de annyira fontos még az is, hogy a kibocsátók a harmadik államokból szintén hozzáférhetnek az EU tőkepiacához. E, az EU kis és középfeladatok számára ez jó, és lehetőség nyílik a befektetésre az EU-n kívülről is. Az Egyesült Királyság számára is fontos, és kis és középfeladatok számára az Egyesült Királyságban is fontos a tőke. És hiszen a tőkepiac 60%-át az Egyesült Királyság adja az EU-ban viszont fennáll a veszély a munkahelyteremtés vonatkozásában a 27 tág, a tagállamon belül, hogyha nem kellő keménységgel fogadjuk ezt el. Éppen ezért az EU-n kívüli tagállamok számára is biztosítani kell ezt a lehetőséget, hogyha teljesítik a feltételeket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Miki, felszön! representam ez az irányelv egy lépést jelent a tőkepiaci unió létrehozása felé. Egyébként ide kapcsolódik a kkv elképzelése is, amelyeket a tőkepiacok finanszíroznak. És mindezen értékpapírokkal lehet a tőzsdéken kereskedni. Nos, ez az elképzelés nem a jelenlegi gazdasági tényeken és szociális tényeken alapul. Valójában itt a KKV-k, amelyek a gazdaságunk gerincét képezik, nem tudnak hozzáférni ehhez a finanszírozáshoz. Tehát kétségek vannak ezen ajánlattal, javaslattal kapcsolatosan, mert ami a másodlagos kibocsátásokat illeti, illetve azon rendelkezések hiányát, amelyek kiegészítőek. Továbbra is prioritásnak tekintjük mindezeket az EU számára. A vállalatok nak nem tőkepiaci unióra, hanem állami beruházásokra van szükségük, munkahelyteremtés a növekedésre, illetve a vásárlóerő növekedésére, és ez ad bizalmat a vállalatok és a gazdaság szemére egyaránt. Köszönöm. Most pedig a zöldek részéről Úrtaszon úr következik másfél percben. Köszönöm. Mindenkelőtt a jelentéstevőnek, Erzsák úrnak szeretnék köszönetet mondani a remek együttműködésért. Holnap a zöld frakció nem szavazza meg ezen irányelv reformját. Tartózkodni fogunk, mert úgy véljük, hogy az egyszerűsített tájékoz szolgáltatók inkább a nagy vállalatok érdekeit tartják szem előtt, és ez csökkentheti a védelmet egyes beruházó fogyasztók esetében. Mindezt elmondván mégis köszönetet mondok a jelentéstevőnek, és ez az ok, hogy nem szavazunk ellene, ugye itt van a hetes szik, cikk, illetve a 16-os cikk, ahol valamennyi kibocsátó esetében kérjük, hogy tegyék kötelezően közzé, hogy mely feltételek mellett azért lehetnek részesei ezek a termékek a Beilinnek, mert ami a bank csődre vonatkozó irányelvet illeti. A közelmúltbeli esetek megmutatják, amikor is egyes fogyasztók úgy vásároltak, hogy nagyon kockázatos termékeket vásárolnak, és nagyon jól tudjuk, hogy ennek milyen következményei voltak. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Helyisz kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ez a megállapodás a prospektusokkal kapcsolatban egy fontos lépés, egy tényleges egységes tőkepiac irányába. Gratulálni szeretnék az előadóknak, az árnyék előadóknak is, hogy dolgoztak ezen az anyagon. A tanácssal, a bizottsággal sikerült számos alkalommal találkozni az múlt hónapokban. A vállalatok számára egyszerűsíteni, és főleg a kis és középvállalatok egyszerűsíteni a tőkéhez való hozzáférést, ez egy fontos dolog, és hogy kimenjenek a piacra, hogy részvényeket bocsássanak ki. Ez az európai vállalatok számára alapvető fontosságú és fenntarthatóságot szolgálja. Igenis, nem elegendő a banki finanszírozás. 75%-ban az EU-ban a bankfinanszírozó maradékot pedig a tőkepiac az Egyesült Államokban ez pont fordítva van. Ezért fontos, hogy a tőkepiacinkat elmélyítsük az Európai Unióban. Egy új növekedési lehetőséget biztosít ez, hogyha kis és középvállalatok hozzáférnek a piacon a pénzhez, főleg a kis, kis és középvállalatok esetében fontos ez. Ehhez van szükség egy egységes keretre. De természetesen fontos, hogy a megfelelő jogot biztosítsuk, és, és tényleg egy erős, egységes piac működéséhez kell hozzájárulni ezekkel a szabályokkal. Ehhez meg kell szüntetni a jogi bizonytalanságokat. Nem szabad a költségeket növelni. A jelenlegi rezsim egyelőre ezt nem biztosítja. Ezért a megfelelő átültetést alkalmazunk, csak ami 28 különböző eredményre vezethet, ezért az új rezsim mindenképpen rendeletként működik majd, és ez egy megfelelő harmonizáciát jelent majd a jövőre nézve különböző rezsimeket alakítottak ki a felhasználók számára és a másodlagos piacon. Ez mindenek előtt azoknak a javára szolgál, akik speciális ágazatokban dolgoznak. Így az EU tényleg hozzájárulhat ahhoz, hogy megszüntesse a bürokráciát és létrehozza az egységes tőkepiac egy fontos komponensét. Köszönöm szépen Hayes kollégának. Pervans Perez parancsoljon. Köszönöm elnök úr, biztos úr. Itt az Európai Parlament azt hiszem hozzájárult ahhoz, hogy a bizottság javaslata javus, javuljon számos ponton, különösen a beruházók, a szakmai beruházók védelmére gondolok. Jobb lett volna, hogyha egy kicsit tovább léphettünk volna, ugye itt az összefoglalóról van szó, és ez a nem szakmai befektetők rendez rendelkezésre kell, hogy álljon, közelítve a formát ahhoz, amit használtunk, amikor a csomagbefektetési termékekről beszéltünk a PRIPS jogszabály keretében, azt hiszem, hogy ez egy előrelépés lett volna, ezt nem értük el. Örülök az európai prospektus elfogadásának, ez lehetővé teszi a hozzáférési feltétel kiszélesítését a KKV-k számára is a pénzügyi piachoz, amelyek nem nagyon kapnak hiteleket a bankoktól. Örülünk annak is, hogy az együttműködés feltételei javultak a felügyelet és ellenőrzési hatóságok között, a származási országok, illetve az értékesítési országok között. Euh, Köszönöm szépen, euh, Perez képviselőasszony. Euh, Teodor Dumitrusz Szolaján képviselő következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Igennel fogok szavazni a rendeletre. Ugyanígy mindig is megszavaztam minden olyan intézkedést, ami javítja a vállalatok finanszírozását, a tőkebevonási lehetőségét, és um, az értékpapírok, kötvények um, um, piacára pozitív hatást gyakorol. Fontos a megfelelő tájékoztatás a befektetők számára. Tudniuk kell, hogy mibe fektetnek be de nem szabad, hogy túl nagy akadályokat teremtsünk a prospektusok kibocsátói számára. És nagyon fontos, hogy az egész Európai Unióban nagyjából egységes legyen a szabályozás. A rendelet tervezet pontosan megfelel ezeknek a követelményeknek. Kompromisszumos megoldások születtek, a szükséges információ elég részletes, ugyanakkor a jelenleg irányelvhez képest egyszerűbb lett a szabályozás. A korábbi bonyolultságot sokszor felpanaszolták a KKV-k, és ugyanakkor nagyobb biztonságot szerettek volna a piacokon. Nagyra értékelem az európai hatóságok tevékenységét, ahogyan a pénzügyi piacokat felügyelik. Nyomon kell követni az összes kibocsátott tájékoztatót, és biztosítani kell, hogy aki el akarja olvasni, az elolvassa az összes prospektust. Köszönöm szépen. Szorojan biztos képviselő úr. Paul Tank képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Én vagyok az utolsó itt a temetői éjszakai ülésen. Itt a e, kkv kről sokat beszéltünk, határon átnyúló tevékenységet sok minden akadályozza, így nem tudnak e, tőkét bevonni a vállalatok, és így sokkal nehezebbé válik az életük. Ezért üdvözöljük az új harmonizált prospektus szabályozást, jó munkát végeztek, hiszen a prospektus egy gateway, így ezen keresztül lehet kijutni a vállalatoknak a tőkepiacra. Fontos, hogy csökkentsük a bürokráciát, a rettépet. Ez egy jó lépés a tőkepiaci unió felé, de még sokkal több lépésre van szükség. Az értékpapírosítás egy olyan terület, ahol a tanács hajlandó megvitatni az Európai Parlament által felett kérdéseket. Várom a pillanatot, amikor ez erre sor fog kerülni. De még merészebb lépésekre van szükség, hogy valóban eljussunk egy igazi, tényleges tőkepiaci unióhoz. Köszönöm szépen, Tangúr. De nem ön volt az utolsó felszólaló, mert még itt van a kecsdiál eljárás, és Notis Maria úr lesz így az utolsó hozzászólónk. Köszönöm szépen. Én kapom meg az utolsó szójogát ezúttal, hogyha a tőkepiacról beszélünk, akkor font fontos, hogy megemlítsük, hogy új finanszírozási forrásokat biztosítunk a vállalatoknak, mindenek előtt a kis és középvállalatoknak, méghozzá transzparens módon. Ez egy nagyon fontos eredmény mindenek előtt, hogyha 5 milliónál kisebb összegű tőkebevonásról van szó. A 9. preambulum bekezdés kiemeli azokat a kibocsátásokat, amelyeket, eh, amelyekben az állam is részt vesz, nemzetközi szervezetek, amelyek több mint egy országot képviselnek, az ISF, az, IS, az ISF, az ISF és egyebek említhetők. Az Európai Központi Bankot sem szabad elfelejteni, illetve a tagállamok központ ti bankjai miért élveznek egy ilyen kivételes helyzetet ebben az esetben? Nem akartunk az ő helyükben is transzparenciát? Ezek az entitások miért élvezik ezeket az előnyöket? Köszönöm szépen valóban. Most pedig az Európai Bizottság nevében biztos úr. Dombrovskis úr. Uh, uh, Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az Európai Parlamentnek mindenek előtt Jezsek úrnak, az előadónakat, hogy előterjesztette ezt az anyagot, és természetesen az elődjének is, aki ezen az anyagon már dolgozott. A sikerült a trilógust is gyorsan lebonyolítani és jó eredményeket elérni. Most nagy örömmel várjuk az ESMA témájában a prospektusok kialakításra vonatkozó előírásokat és a megfelelő reformokat. Azt hiszem sürgető a munka, hiszen egy sor új feladatot kell megoldanunk, és olyan megoldásokra van szükség, amelyeket 2019-ig tényleg alkalmazni lehet most pedig eh, Maria Szóra ugye a központi bankokat említette, hogy miért élveznek előnyöket. Eh, eh, az ilyen esetekben ők mindig kivételt képeznek. Köszönöm szépen. Az előadó következik, Jezsek úr, Petri Jezsek. Két percet kap még Jezsek úr. Elnök úr, nem mondták hogy nekem, hogy ez egy rövid, egy éjszakás üzlet lenne ezt megcsinálni, ezt az egységes tőkepiacot, hogyha fontos, hogy ilyen széles támogatást élvez ez a megoldás, amit javasoltunk. Egy közös eredményünk ez, vívmányunk ez, örülök a lényegi, az érdemi megoldásoknak is, de annak is, hogy sikerült összefognunk a milyen nehéz időkben, amikor egyesek ingatoznak. Azt hiszem ez a példa pont arra mutat rá, hogy az Európai Parlament frakciói és az EU intézményei tényleg kooperálni tudnak, és eredményeket tudnak felmutatni. Köszönöm mindenkinek, jó éjszakát! Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak. Köszönöm szépen, hogy ezzel a végére értünk. Az eszmecserének holnap szavazunk. Tehát holnap folytatjuk a munkát, mint tudják. A napi rendet egyébként megtalálják a honlapunkon is, az Európai Parlament honlapján.